is really a point. Egy másik eh, ügyrendi kérdés. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. oczywiście też życzę i panu i wszystkim kolegom e, miłych... Köszönöm szépen elnök úr, én is önnek is e, nagyon kellemes nyarat kívánok, de el kell mondanom azt, hogy hosszú e, hagyomány az már, hogy az emberi jogi vitákat, a sürgősségi vitákat csütörtök délután tartjuk, de szerintem ezek olyan fontos kérdések, hogy ezekről akkor kellene beszélnünk és szavaznunk, amikor többen ö, itt vannak. Tehát lehet a következő ciklus alatt, lehet, hogy a szavazást tartatnánk délelőtt, és a, a szavazást pedig a többi jelentéssel együtt annak érdekében, hogy ne csak 30 ember legyen itt ezeken a fontos vitákon. Uh, yes, I have recognized, what... Igen, egyetértek, belátom az igazát. Írtunk is erről már. Ám aki itt kíván lenni, az itt lehet. Semmi nem akadályozza a képviselőket abban, hogy részt vegyenek ezen az ülésen, senki sem akadályozza meg őket, hogy jelen legyenek. Köszönöm még egyszer, zárom az ülést.